kockázatai, az adókijátszás és pénzmosás elleni meglévő intézkedések hatékonysága a Panama akták közelmúltbeli napvilágra kerülésének fényében. most megadom a szót Hennis Plasad miniszterasszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, a panamai botrányról van most szó. Nos, mindez a botrány ismételten tükrözi azt, hogy közösen kell föllépni a pénzmosás és a pénzmosás elleni küzdelemben. Nemrégiben hozták nyilvánosságra ezt a, a, ezeknek az adatoknak, a, vagy ezeknek a dokumentumoknak a tartalmát, azon gondolkozunk most, hogy pontosan milyen hatása van, mit kell tenni ez ellen. Ennek egyrészt adóügyi dimenziója is van, más részről pedig pénzmosási dimenzió, dimenziója. Nagyon fontos, hogy mindkét dologra reagáljunk. Olyan intézkedésekre vannak szükségek, amelyek az adó kiátszás vagy a csalás ellen hasznosak. Januárban a bizottság ezzel kapcsolatban már benyújtott egyébként egy javaslatot, és ez azzal az előnyel is bír, hogy harmonizálja az EU-s jogszabályokat, illetve megfelel a nemzetközi jogszabályoknak. Az átláthatóság, az információ csere nagyon fontos OECD alapelvek. Az elmúlt években komoly előrelépés történt, de nem az összes tagállami szereplő kötelezte el magát az iránt, hogy valóban fair play játszik, pedig ez lényeges lenne a panamai botrányjal kapcsolatban. Tehát minden egyes szereplőre, láncemre szükség van. Az EU, mint a nemzetközi politika része, fontos, hogy valóban meg is, valóban való, gyakorlatban is alkalmazza azt, amiben megegyeztünk. Információcserére van szükség, és a mi normáink még szigorúbbak, mint az OECD normák sokan úttörőként gondolnak ránk. Egy irányelvet fogadtunk, fogadtunk el a közigazgatási együttműködésről, és ebben az adóügyi információcsere is szerepel, illetve a különböző adóhatóságok is információ cserét fognak végrehajtani. Ezt a bizottság javasolta csomagjában. A tanács egyébként az ország szintű ajánlásokról már megállapodott, és remélem, hogy a, hogy a parlament mi hamarabb elfogadja majd az ezzel kapcsolatos véleményét. Nyilván nem állunk itt meg, a bizottság ma az, a nagyobb átláthatóságról, illetve a multinacionális cégekre vonatkozó ajánlásokról fogad, fogadott el egy javaslatot. Az elnökség mindent megtesz azért, hogy mi hamarabb előre haladást érjünk el ebben a témában. Ami a nyilvánosságra hozott információról, információt illeti, arról szeretnék beszélni, hogy mit lehet tenni az adó kijátszás, az adó elkerülés és a pénzmosás elleni harcban. Nagyon fontos, hogy legyen egy külső stratégiánk ebben a témában. Egy közös EU-s listára van szükség, ebben felsoroljuk azokat a harmadik országokat, amelyek nem halandóak arra, hogy együtt működjenek. Az elnökség mindent megtesz azért, hogy hamarosan legyen eredmény ezzel kapcsolatban. Januárban a bizottság adóelkerülési csomagjában olvashatunk arról, hogy a erre vonatkozó gyakorlatokról hogyan lehet cserét végrehajtani. Az irányelv tervezetben vannak nagyon hasznos elemek, figyelembe véve azt is, hogy a úgynevezett jogi kiskapuk kihasználását is valahogyan szabályozni kell, tehát vannak legális módjai is az adóelkerülésnek. Remélem a fél év során beszámolhatok majd, majd eredményekről, de ehhez a parlament támogatására is szükség van. Az adózásról és az adórendszerekről szóló magatartási kódex munkacsoport elkezdte a munkáját Svájcban. Nagyon hasznos volt ez a munkacsoport, és a tanács, a Lichtens, tanács Lichtensteinnel egyeztet ebben a témában. Más harmadik országokat is meg kell. Most pedig a pénzmosásról szeretnék beszélni. A pénzmosás kötődik a terrorizmus finanszírozásához, ezért nagyon komolyan foglalkozunk ezzel. Februárban a bizottsági javaslatra válaszul a tanács megállapodott abban, hogy gyorsan fog bizonyos intézkedéseket megvalós elfogadni, amelyek a terrorizmus finanszírozásáról és a pénzmosásról szólnak. Kiemelném ennek legfontosabb elemeit. A miniszterek kiemelték, hogy azonosítani kell azokat a harmadik országokat, ahol komoly gondok vannak a pénzmosással, illetve a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatban. A pénzmosás elleni irányelvet alkalmaznia kell az összes tagállamnak, Nos, februárban az erre vonatkozó azonosítási folyamat határidejeként, vagy végeként május 1 jelöltük meg. Tudjuk, hogy a bizottság is hasonló, sürg, hasonló sürgősséggel kezeli ezt a témát, és az Európai Parlament hasonlóképpen gondolkodik. A tanácsi ülésen a miniszterek megegyeztek abban is, hogy a pénzmosás elleni csomag tárgyalását felgyorsítják. Közös célunk, hogy az év végéig ennek a folyamatnak ezt a folyamatot le tudjuk zárni. A tagállamok pénzügyi hírszerzése, hírszerzési szervei közötti együttműködést is javítani kell. A negyedik pénzmosás elleni irányelv szól erről. Azt kérjük, hogy a bizottság korlátozza a nagy készpénzzel történő kifizetéseket, a nagy összegű pénz, készpénz kifizetéseket, illetve az 500 eurós, 500 eurós bankjegy használatát is korlátozni kell. Nagyon fontos, hogy a tagállamok ezeket a jogszabályokat átemeljék a saját jogrendszerükbe, de bár most biztos, hogy módosításokra lesz szükség, például, például indokolt esetben a pénzügyi nyomozások céljából a különböző bankszámlához, bankszámlákhoz való hozzáférés. A tanács kész arra, hogy a bizottság javaslat alapján elkezdje a munkát, prioritásként kezelje ezt, és biztos vagyok benne, hogy az Európai Parlament is partner ebben. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása olyan témák, amelyekkel a nemzetközi világ is intenzíven foglalkozik, Végezetül hadd mondjam el azt, hogy az elnökség úgy döntött, hogy a panamai botrány dokumentumairól az április 21-i csúcs, ECOFIN csúcsülésen beszélni fog, ezt napirendre tűzzük. A pétmosás elleni harc, illetve az kiátszás elleni harcról szóló eddigi csomagokat fogjuk áttekinteni, felülvizsgálni, és eszmecserére is sor kerül, amit nagyon várok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszter asszony. Most a bizottságnak adok szót Moszkovicsi biztos úrnak. Tisztelt elnök úr, tisztelt tanácsi képviselő, miniszterasszony, tisztelt képviselők. A Panama botrány új legitimitást ad a pénzügyi csalás, a pénzmosás elleni harchoz. De még további bizonyítékokra van szükség ahhoz, hogy el tudjuk kezdeni a munkát ezen a területen. Mindenki tudja, hogy hatalmas munkát végzett a média. Ha az átláthatósági intézkedések és a jó pénzügyi kormányzás részben a parlament és a bizottság érdemeként elkezdődött nemzetközi szinten is. Ezzel együtt sajnos azt kell látnunk, hogy hatalmas csalások is történnek a világban, és egyetértek önökkel abban, hogy jó, hogy ez most kiderült, egy ilyen mértékű globális csalás, mert a polgárok nem fogadhatják el, nem értik, hogy milyen ö, gyakorlatok ö, léteznek a világban, és ezek ellen fel kell lépni. Át kell alakítani azt a lakossági felháborodást most konkrét intézkedéseké, és esélyként kell erre tekinteni, erre a leleplezésre. Politikai feladat és esély is ez egyben ezt meg kell ragadni, és döntő lépéseket kell tenni az adó elkerülés, az adócsalás ellen, a különböző pénzügyi optimalizációs módszerekkel szemben, és a pénzmosással szemben. Meg kell erősítenünk az eddigi már létező programjaink dinamikáját, tempóját fel kell gyorsítani, vannak már pénzmosás elleni intézkedéseink, és a tagállamoknak is át kell alakítaniuk ide vonatkozó politikájukat, és új kezdeményezésekre is szükség van, újra kell értékelni a helyzetét, és azonosítani kell azokat a lehetséges intézkedéseket, amelyek révén megerősíthetjük az Európai Unió védelmét a pénzmosással, a csalással szemben. Erősíteni kell az együttműködés nemzetközi partnereinkkel, és a problémás jogalkotást pedig módosítani kell, mert valóban még mindig vannak adóparadicsomok, amelyeket az eddigi reformokkal nem sikerült teljesen visszaszorítani. Még látható, még keményebb intézkedésekre van szükség, megelőző intézkedésekre a pénzmosás vonatkozásában. Ezt már elmondták előttem mások is. Csak azt mondhatom, hogy nem szabad megállnunk. De azért forradalmi változások történtek az utóbbi években. Éveken át nem volt szó az adóparadicsomokról, most pedig állandóan szó van róluk. A bizottság ezt a lehetőséget nagyon komolyan veszi, és fel fog lépni a polgárok és a vállalkozások érdekében az adóparadicsomok ellen. Három intézkedés csomagot is már elfogadtunk ebben az ügyben, és jogi intézkedéseket, kötelező jogi érvényű lépéseket tervezünk az adóparadicsomokkal szemben, és visszaélés mentes optimizációra lehetőséget adó csatornákat akarunk kidolgozni az adócsalás visszaszorítása érdekében. Ellenőrzött pénzügyi tranzakciókat akarunk bevezetni, de csak olyan intézkedéseket, amelyeknek az alap kiindulása a csalás megelőzése nem a megfojtása a pénzügyi tranzakcióknak. Bemutattuk az ambiciózus terveinket a pénzügyi transzparenciával kapcsolatban. Ugye ide tartozik az automatikus pénzügyi információ, csere, adóügyi, információcsere az adóhivatalok között, és tovább léptünk az adóátláthatóság területén általában, a harmadik országok vonatkozásában is. Örülök annak, hogy több megállapodást aláírtunk már, például a Svájccal, Liechtensteinnel és más Monaco korábban adómosásra használt országokkal, ezek konkrét intézkedések a polgárok számára megfoghatók, és a banktitok meg fog szűnni Európában. Ez hatalmas áttörés. Részben a mi javaslataink eredményeképpen. Pán-európai fellépést fogunk alkalmazni az adóparadicsomok ellen. Most január 1-ével elkezdenek működni, vagy elkezdtek működni ezek a csomagok, intézkedés csomagok. És új kezdeményezések is várhatók az átláthatóságra vonatkozóan, a magán és vállalati számlák átláthatóságára vonatkozóan 2018-ig a tagállamoknak meg kell valósítaniuk az automatikus adatcserét a bankszámlák között, hogy ne maradhasson titkos bankszámla Európában. Néhány perccel ezelőtt a bizottsági kollégium döntést hozott arról, hogy nyilvánosan országonként jelenteni kell a visszaélések mértékét és tényét, és amióta a kezdetektől fogva azt én ezt támogattam, ezt a nyilvánosságot, és örülök annak, hogy végre a mai napon az Európai Bizottság volt elég bátor ahhoz, hogy meghozza ezt a döntést. E-, Európa lesz a világ első olyan pénzügyi zónája, ahol a, ezeket az adatokat nyilvánosságra kell hozni. Ön is tudja, hogy a. Pour le moment, aux échanges entre administrations fiscales. Az erre vonatkozó javaslatok már régóta napirenden voltak, és most önökkel meghatározva, közösen meghatározva ezt a 500 milliós határt, úgy gondolom, hogy 80%-a a tranzakcióknak lekövethető lesz, és Európán kívül is az Európával kapcsolatos felé átutalások, és nem került el a figyelmünket az sem, hogy a multi cégek jelentéstételét is kötelezővé tegyük, akik tipikusan adóparadisomokban működnek. Ez egy döntő áttörés, úgy gondolom, hogy ez üdvözlendő, és persze ez nem jelenti azt, hogy nem kell tovább munkálkodni ebben az irányban. Egyes adóparadicsomokkal kapcsolatban pedig specifikus intézkedést is hozunk. Az átláthatóság mellett ezek az intézkedések már a tanács asztalán vannak. A Panama Papers botrány egy jelzés volt mindannyiunknak arra, hogy a már korábban is meglévő ambíciónkat tettekbe kell átfordítani az adóparadicsomok visszatorítása érdekében és az adóelkerülés elleni harcban pedig a, a pénzmosást illeti, a tagállamoknak a jövőben politikai elkötelezettsége kell, hogy legyen, hogy a negyedik pénzmosás elleni irányelvet átültessék a joganyagukba, azonosítsák a valódi tulajdonosokat a vállalkozások között, az valódiakat megkülönböztessék a fedővállalkozásoktól, és ha ez megtörténik, akkor az adórendszerek alásása jelentősen csökkenni fog a bizottság minden támogatást megkíván adni ahhoz, hogy ez az átültetési folyamat minél gyorsabban megtörténjen, és hogy helyes legyen az átültetése az irányelveknek a nemzeti joganyagba, amint önök is tudják, és a tanács elnöke felé fordulok. Ez elsősorban továbbra is tagállami felelősség maradt, de a Panama Papers botrány és a bizottság és a parlament közös üzenete most a tagállamok felé nagyon egyértelmű, nagyon erős. A tagállamok nem vonhatják ki magukat ez alól. Itt az átláthatóság követelménye most már mindenkire fog vonatkozni. Már eddig is több sikert könyvelhettünk el az adóelkerülés, adósalás, pénzmosás területén, de ez a reveláció rámutatott arra, hogy még többet kell tenni, és nem szabad megengedni, hogy a torzult jogalkotások kiskapuiban egyesek befészkeljék magukat. Úgyhogy továbbra is sok munka áll előttünk. Tény, egyetértek vele, hogy ebből még sok intézkedés fakad, de ezek mondom már a tanácsasztalán vannak, az intézkedés csomagot a tagállamoknak kell most már megtárgyalnia. A, az adóparadicsomokra vonatkozó irány elvet a holland elnökség alatt fogadták el, és az, az informális április végi ECOFIN tanács, Eszelbom úr az élén, azt remélem, hogy mindegyik intézkedés csomagot majd elfogadja. Ha a csomag fele valósul meg, akkor az eredmények fele fog csak megvalósulni. El kell menni az út végéig, nem szabad megállni félúton, és pán-európai listát kell összeállítani az adóparadicsomokról. A bizottság ezt a listát már informálisan ismeri, kezeli. Ez a best of lista most vitatott, de azt látjuk, hogy csak Portugáliában 85 adóparadicsomot azonosítottunk, míg Németországban egyelőre egyet sem, és ez mond valamit, és 8, illetve 9 országban, Franciaországgal közösen, ahol ez a lista már összeállt, és hat hónapon belül ígérem önöknek, hogy európai szinten, ez nagyon gyors eljárást jelent, összeáll majd a teljes lista. Meg kell ehhez azonban erősítenünk szabályozási eszköztárunkat. Ugye már korábban is bejelentettük, hogy felülvizsgáljuk a pénzmosás elleni irányelvet júniusban, és a Panama Papers kapcsán felmerült tényeket is <clears throat> bedolgozzuk a munka során. Nemzetközi méreteket ölt most a felderítési munka, és nyilvánvaló, hogy Európának, Európai Uniónak meg kell tennie a magáét ezen belül, hogyha úgy gondoljuk, hogy továbbra is vezető gazdasági hatalom akarunk maradni, és hatékonyan akarjuk a legális pénzügyi tranzakciókat védeni. A G20-ak is gondolkodnak ugyanezen csütörtökön a, a világ összes országának pénzügyminisztere Washingtonban fog találkozni, hogy a témát megvitassa, és a G20-ak is terveznek ugyanebben a témában egy ülést. A bizottság javaslata eddig a legambiciózusabb, de na, örvendetes, hogy a G20-ak, a miniszterek ugyanígy problémának tartják ezt a kérdést, tehát nem vagyunk egyedül. Köszönöm szépen képviselő urak és hölgyek és hölgyek és urak, hogy támogatják a kiegészítő intézkedéseinket, az offshore témában hozott intézkedéseinket, az anonim számlákkal kapcsolatos elképzelésünket, amelyeket a múlt héten megfogalmaztunk. Tudom, hogy számíthatunk a parlamentre ebben a munkában, hiszen közösek a céljaink, és most már csak azt kell tennünk, hogy a következő mérföldkőig eljussunk, és ahogy önök is számíthatnak ránk, mi is számítunk önöknek, hiszen mi természetes szövetségesek vagyunk. A nüanszokban lehet különbség közöttünk, de ugyanabból az okból és céllal folytatjuk a küzdelmet, és meggyőződésem, hogy képesek leszünk kéz a kézben, az egyes érzékenységekre persze tekintettel, a polgárok érdekét szolgálni, az átláthatóság forradalmát levezényelni. Ezt az egész világot megrengető botrány tulajdonképpen pozitívan kell értékelni, mert ez lökést adott ennek a tevékenységnek, és a következő hetek, hónapok során nagyon intenzív lesz a munka mindenhol, az adóügyi együttműködésben. Ilyen összefogást még nem láttunk és ezt a munkát persze soha nem lehet befejezni. Köszönöm szépen, biztos úr. Most a néppárt képviselőjének Zaba Bidegennek adok szó. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, tisztelt elnökség, tisztelt képviselőtársaim. A polgárok kezdenek ebbe belefáradni. A mi feladatunk az, hogy ne problémaként tekintsenek ránk, hanem megoldásként. Ezt kell elérnünk. Nagyon fontos, hogy erőteljesen lépjünk fel. A panamai botrány ismételten mutatja azt, hogy folytatni kell a munkát. Az elmúlt évben komoly munkát végeztünk már, de tovább kell ezt folytatni, tehát a adóügyi átláthatóság témájában. Ez egy olyan politikai lehetőség, amelyet muszáj kihasználnunk. Biztos úr, önt mindenképpen támogatni fogunk az összes olyan intézkedésben, amiről az imént beszélt, illetve amiről majd a jövő, amit a jövőben fog majd elénk terjeszteni. Minden támogatni fogunk, aminek az a célja, hogy egyértelműek legyenek a szabályok, és véget vehet, vethessünk az adóelkerülésnek és a pénzmosásnak. Nem csak az Európai Unióról van szó, ez egy világméretű probléma. Csupán világméretű válaszsal lehet ez ellen küzdeni. A lehető legtöbb országot be kell vonni ebbe a közös megoldásba. Panamában, vagy Panamán létrehozni egy vállalkozást, az még önmagában nem illegális, csak a kérdés az, hogy mit teszünk ezzel a vállalkozással, hogy ennek legális-e a tevékenysége. A polgárok mindig is a nagyobb adógyárláthatóságot jelölték meg célul. Mi a frakció nevében azt kérjük, hogy a Mossack Fonseca ügyvédi iroda jöjjön el ide az Európai Parlamentbe, és tegyen tanú vallomást. Ugyanúgy kell eljárni, ahogy az összes többi vizsgált cég, illetve egyéb formáció esetében a TAX bizottságban. Fontosnak tartom azt, hogy ne tudja senki se felhasználni ezeket az adó példaként, ne, senki sem tekintsen példaként ezekre az adócsalókra. Ezt eh, már mások előttem elmondták, ezt, elmondták, ez így nagyon fontos. Köszönöm. Frakciónál fozicna. Köszönöm szépen, a szociáldemokrata frakció nevében Pitello. Milliárd dié. Köszönöm. Több milliárd euró után nem fizettek adót, sokszor ez pénzmosás eredménye, sokszor különböző ö, illegális tevékenység eredménye ez a pénz, sokszor a maffia áll emögött. A pénzügyi kapitalizmusnak ez a legsötétebb arca, a korrupció és a bűncselekmények szövik ezt át. A, szocialista, a szocialisták és demokraták nevében mondom azt, hogy nulla toleranciát tudunk elfogadni a adóparadicsomokkal és a pénzmosással kapcsolatban. Ezt kértük az Európai Parlament egyik szakbizottságától és a TAX szakbizottságtól. Ebben a tekintetben nagyon fontos, hogy erőteljesen lépjünk fel, ne szégyenkezzünk. Egy nemzetközi konferenciára van szükség, hogy nemzetközi konszenzussal kezdjük el a harcot az adó kiátszás, az adó elkerüléssel szemben. Moszkoviszi biztos úr elmondta, hogy itt ez egy neuralgikus pont volt a kormányközi megállapodásban, Éppen ezért szavazták meg a szocialisták annak idején a Juncker bizottságot, hiszen itt nagyon komoly fenyegetettségnek vagyunk kitéve. Én kérem, hogy még többet tegyen a bizottság és Moszkoviszi biztos úr, például az ország szintű beszámolókkal, ajánlásokkal. Itt nem nem lehet ezt a munkát keretek közé szorítani, minden egyes országról szó van, de többre van szükség, több bátorságra van szükség. Ez egy rendkívül veszélyes, rossz, mindenképpen föl kell lépni ez ellen. Azt kérjük az Európai Bizottságtól, hogy a whistleblowerekre vonatkozóan fogalmazzanak meg egy jogszabálytervezetet. Nagyon fontos az is, hogy az adóalapok esetében a társasági adóban legyen adóharmonizáció európai szinten, hogy senki se, senkinek se jusson eszébe az adóelkerülés. Fontosnak tartom, hogy a bizottság ezen mandátumának, ez a parlament ezen mandátumának ez legyen a prioritása. Pitella úr, Káza úr szeretné önnek feltenni egy kékkártyás kérdést. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr tiszteletben tartom és tisztelem Pitella urat, integrás személyiség, becsületes politikus, valóban a zéró tolerancia kell, hogy ennek kiindulási alap. A kérdésem az lenne Pitella úrhoz. Pontosan hogy szeretne föllépni? A, egy európai, egy miniszter, egy európai parlament képviselő, illetve egy kormány vesz részt eddig ezekben a kezdeményezésekben. Nagyon fontos, hogy ne nézzük a párt határokat. A lényeg az, hogy európai polgárok érdekei valósuljanak meg. Válasz. Én nem diszkriminálok. Erről nem mondtam semmit. De nagyon fontos, hogy ne politikai célra használjuk ki ezeket a kérdéseket, de legyünk egyértelműek mindenhol, mindenben. Én azt mondom, legyünk világosak, egyértelműek, bármiről is van szó. Köszönöm szépen az LK frakció nevében. Most pedig Luke Aurea szó. Elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagy botrányjal nézünk szembe, ez nem kérdés. A panama iratok kiszivárogtatták azt, amit egyébként már a madarak régóta csiripeltek. Fel kell tennünk a kérdést még egyszer, hogy miért nem léptek fel már korábban az illetékesek. Ez, hogyha egy fazékban van egy lyuk, és kifolyik a víz, akkor ez persze nem olyan szép a fazéktól, hogy lyukas, de hát azért mégiscsak fel kell tenni a kérdést, hogy hogyan lehet betömni ezt a lyukat Kérdés, hogy hogyan alakult ki ez a rendszer, hogy egyáltalán az adóelkerülés, az adócsalás és az pénzmosás ilyen nagy mértékben lehetséges volt, és miért nem tűnt ez fel az adóhatóságoknak? Vagy esetleg úgy van, hogy az adóhatóságok ezt már régóta tudták, hogy ilyen típusú adóelkerülésre és csalásra és, ad, és pénzmosásra kerül sor? Lehet, hogy már rég jelentették ezt a minisztereknek, a pénzügyminisztereknek, de akkor a miniszterek miért nem tettek semmit? Hatalmas politikai kudarcról van szó. A kormányok évek óta tudták ezt, és az Európai Unió minden országa tudta, hogy ilyen típusú adó eh, menekülésre kerül sor, és semmi nem, tűrt, eh, semmi nem történt. Ez az igazi botrány. Köszönöm szépen, most pedig a liberális frakció nevében megadom a szót Gulár asszonynak. Köszönöm, elnök úr, köszönöm szépen, biztos úr. Örülök, hogy itt van a holland elnökség, és hát mondjuk érdekes, hogy a védelmi miniszter van itt, talán védelmi eszközökkel fogunk az adóelkerülés ellen fellépni, de azért örülök, hogy itt van. De hát most visszatérve a komolyabb vizekre, nagyon fontos, hogy új fellépésre van szükség, vizsgálatra van szükség, azt hiszem, hogy mindannyian a frakciókkal együtt egyetértünk abban, meg kell próbálni mélyíteni az újságírók, oknyomozó újságírók munkáját, munkát, ezt folytatni kell, és jobban meg kell érteni, hogy mire került sor, miről van szó, verifikálni kell az információkat, ez tehát vizsgálati, nyomozati munka. Egyrészt a vállalatokkal kapcsolatban, másrészt a magánszemélyekkel kapcsolatban. A második dolog, ami szintén nagyon fontos, a gazdasági bizottságnak foglalkoznia kell ezzel a kérdéssel, az adó kérdésével, E, tehát adó, adó, e, tax angolul adókérdésekkel e, megfelelő módon. Egyes területeken már vannak javaslatok, például az információ átadásával kapcsolatos felhívások, az Európai Bizottság ezt már említette. Aztán Pitella úr felvetett egy másik kérdést, egy fontos témát, ami a büntetőjogi vonzatokat illeti, tehát a pénzmosás büntetőjogi vonzatait a parlamentnek is itt aktivizálni kell magukat, hiszen van kompetenciája a területek. Minden mellett pedig nem elégedhetünk meg azzal, hogy szőnyeg alá söpörnek mindent. Nagyon fontos, hogy azoknak, akik nem tartják be a szabályokat, azokkal szemben a megfelelő eljárás elég elinduljon globális szinten. Egy saját kezdeményezésű jelentésre hívom fel a figyelmet. Azt gondolom, hogy az Európai Unió egyik hozzáadott értéke az, hogy szankciókat, hogy, hogy küzdjünk a megfelelő szankciókért globális szinten ezen az adóelkerülési területen. Aztán egy, egy nagyon fontos témáról van szó, és ez sajnos nem fog az jövőben eltűnni a rendünkről. Köszönöm szépen Gulár asszony, és most a Guel nevében Demázi úrja szó elnök úr. A panama iratoknál szervezett bűnözésről van szó, a gazdagok és a hatalmasok bűnözéséről. Mossack Fonteca a Deutsche Bank és társai megbízásából a koszos pénztisztára mosta az iszlám állam bankjai még mindig kihasználhatják a nemzetközi SWIFT rendszert, ezért a piszkos pénzzel a párizsi és brüsszeli gyilkosságokat finanszírozzák. Micsoda finom társaság ez, az orosz kitartók, az ukrán oligarcha és elnök Poroshenko, a brit miniszterelnök Cameron, a FIFA természetesen, Kanyete biztos felesége és a Front National. Az én nevem is egy postaládán olvasható. A többség, a polgárok többsége minden megkeresett centet el, meg a, ból adót fizet hogyha néhány szupergazdag gazdag egyre nagyobb tortaszeletet akar, akkor ezt a többiektől kell, hogy elvegye. Ez lopás. A Panama a kettős mércét teszi világosan. Németország az árnyék finansz pénzügyindexben öt helye Panama előtt van. Németországban nem kell a bankoknak félniük, hogyha pénzt mosnak. Az Európai Uniós negyedik pénzmosási irányelve a postaláda cégek legalizálják, postaláda cégek igazgatóit legalizálják. Cameron az offshore trustok kivételéért küzdött. Az USA-nak ott van Delaware. Most ezek mind az Európai Uniós fekete listára kerülnek. Az USA, USA már megmutatta, hogy hogy kell ezt csinálni. Forrásadóra van szükség, a pénzügyi transferekkel kapcsolatban nyilvános regiszterre van szükség, annak érdekében, hogy tudjuk, hogy milyen valódi vagyonokkal rendelkezik jelentkeznek a postaláda cégek, vagyonadóra van szükség, és koncerni elő, koncern szintű bejelentésre, van szükség minden országban fekete listák helyett. Az én frakcióm már régóta küzd az adó oázisok ellen, és már a LuxLeaks után is a saját portánk előtt kellett volna söpregetni. Már Jézus is megmondta, hogy könnyebben átmegy egy teve a tűfokán, mint hogy egy gazdag bejusson a paradicsomba, pedig ez most éppen megvalósul azonosul az adóparadicsomokkal, itt az ideje ezek megszüntetésének. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót a zöldek nevében Lambert úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Az az érzés, ami a polgárokban felmerül, hogy a demokrácia nem működik, ez egyre inkább erősödik. Szeretném felhívni a figyelm, mindenkinek a figyelmét arra, hogy tíz nappal a Panama iratok eh, után, holnap után el akarunk fogadni egy javaslatot, amely eh, arra utal, hogy hogy védjük az újságírókat, közben ez megnehezíti az olyan típusú újságírók életét, akik például a paramairatokat is feldolgozták. Hadd tegyem hozzá Moszkviszi biztos úrnak, hogy itt a legutóbbi hozzászólás egy kicsit humorisztikus volt, de nekem nincs kedvem nevetni. El vagyok keseredve, Moszkviszi úr. Három éve merült fel egy botrány, másfél éve a LuxLeaks, már hónapok óta az, a bankoknak be kellene jelenteniük, a e, országonként jelentést kellene tenniük, de mit csinál az Európai Bizottság időre játszik? Az országonkénti jelentés minden vállalkozásra vonatkozna, és minden országra vállalkozna, de önök ezt e, nem akarják bevezetni. Semmi érvük, olyan érvük nincs, ami az országonkénti jelentés ellen e, hatékony, hathatós lenne, a, egy Belgiumban és Franciaországban működő kis és középvállalkozás mennyi embert foglalkoztat, mennyi forgalma van, mennyi adót fizet. Most ezekről az adatokkal nem rendelkeznek, nem rendelkeznek. Ha nem rendelkeznek, akkor rosszul kezelik a vállalkozásokat. Nekem lenne egy kis javaslatom. Egyetlen olyan ország sincs, amelyet nem tudnánk lefedni Egyszerűen csak időre játszik az Európai Bizottság, egyetlen érdekelt fél van, aki szemben áll e, ezzel a javaslattal. E, dal, ez Business Europe, ezt ma is világossá tették. Nem akarják ezt, mert tudják, hogy az átláthatóság e, nem a verseny képességüket fogja csökkenteni, hanem rossz hírüket fogja kelteni. Köszönöm szépen. Most az EFDD frakció Wolf kollégának adok szót. Köszönöm, elnök úr. A Panama Papers botrány kapcsán újra azt látjuk, hogy a politikusok azt mondják, hogy a gazdagok nem fizetnek adók, mint ahogy Moszkovicsi úr is előadta itt magát. Fizessenek a gazdagok, mondja ő. De Moszkovicsi úr, ön ez a gazdag személy. Ön több mint 20 ezer eurót keres havonta, és 3 ezer euró, meg 6 ezer euró többletjuttatást kap havonta, és 300 ezer euró a jövedelme évente. Ön azt mondja, hogy mindenkinek jár ez az igazság. Egyetértően azzal, hogy ön és valamennyi európai biztosnak is ki kéne tenni az internetre az adóbevallását, hogy a lakosság lássa az ön jövedelmét. Ön azt mondja, hogy le akar csapni az adóparadicsomokra. Egyetértek. Akkor ö, csapjon le a legnagyobb adóparadicsomra, Brüsszelre. 30 40%-os adókat fizetnek itt a belgák. Ön és az összes EU alkalmazott ö, sírnak, amikor egy picit ebből adózniuk kell. Ö, önök ö, a legmagasabb jövedelmeket élvezik, és a legalacsonyabb adókat. Ha ö, a képviselők ideértve engem is úgy adóznánk, mint otthon, akkor nagyon sokat kéne befizetnünk. Ez itt a fő botrány. A következő hozzászólónk Monau képviselő úr, a Nemzetek és Szabadság Európája képviselőcsoport nevében. Parancsoljon képviselő úr! Monsieur le commissaire! Tisztelt biztos úr! A Panama Papers egy újabb adóbotrány. Nem újdonság. A Front National mindig is etikusan kezelte a pénzügyeket. Mi mindig is elmondtuk azt, hogy nagyon fontos, hogy, csal- hogy az adócsalás ellen harcoljunk, illetve a pénzmosás ellen harcoljunk, ezt lehet ellenőrizni. Úgy tűnik, hogy bizonyos kormányok itt kettős játszmát játszanak, és képmutatóak. Az európai polgároknak az európai polgárok sajnos nagyon sanyarú szociális helyzetben élnek, viszont önök bizonyos dolgokat nem ellenőriznek. Az amerikai vállalatok, a Google, az, a Starbucks, az Apple itt vannak Európában, ők is élnek ilyen adó, eljár, adó elkerüléssel. Kérdőjel, sok-sok kérdőjel merül fel ezzel kapcsolatban. A Pricewaterhouse és a többi tanácsadó cég, a U.S.B.C. és más bankok összejátszanak. Sajnos, sajnos ezekben a, ebben a panamai botrányban nem szerepelnek amerikai cégek, nagyon nagy hiányosság ez. Nagy Wall Street-i bankok, nagy amerikai cégek nincsenek benne ebben a botrányban, mert tudják, hogy a Ford, a Rockefeller, a Kellogg's, a Carnegie, vagy mások jobb tudják, hogy hova kell menekülni az adó befizetés elől. erre is gondolni kéne, nem csak, az, nem csak az amerikai cégekre, hanem másokra, de ez egy piszkos játék. Elveszik a mikrofon. No. There is a blue card from Mr. Lavrio. Do you accept it? Yep. Yeah. Mr. Lavrio, you have the floor. Oui, Madame la Présidente. Köszönöm szépen. Két és fél perc nem volt elég a Front Nacionalis kollégámnak ahhoz, hogy elmondja, hogy mit is gondol. A Front National alapítója és társai szintén rendelkeznek Panamán különböző, különböző, finansz, különböző pénzösszegekkel, és bizony benne vannak ők is ebben a botrányban. Jó lenne, hogy egy kis önkritikát, vagy jó lett volna, ha egy kis önkritikát gyakorol. Vous êtes bien placé pour parler, n'est-ce pas? Na persze, maga beszél. Nekünk semmi közünk az adóparadicsomokhoz. Én a Front Nationalról beszélek, érti? Maga két magán személyre gondol. Nekik semmi közük a mi pártunkhoz. Nálunk átláthatóság van, mindent bevallottunk. Ami pedig Löpen urat illeti, őnek is semmi köze a mi pártunkhoz. Ne becsméreljen minket, hogy is mondjam csak. Képviselőtársaim, kérem maradjunk csendben, nyilván ez is egy vélemény volt. Fundulis képviselő úrnak adok szót a független képviselők közül. Köszönöm szépen. A panamai offshore cégekről szóló kiszivárgások csupán csak igazolták azt, amit már egyébként is tudtuk. A korrupt üzletemberek példáját követik sokan Európában, sokan azt gondolják, hogy a törvények felett állnak. Viszont a polgárok, polgárokra alkalmazzák a megszorító intéz, intézkedéseket. Beszélnek arról, hogy mennyire rossz az adóelkerülés, miközben ők is ezt teszik. Honnan származik ez a pénz? Illegális tevékenységből? Ezen pénzösszegek mekkora része legális eredetű? Ezek nagyon komoly kérdések. Szerintem mindenképpen felelősségre kell vonni azokat, akik bűnösek, akiknek, akiknek az offshore cégeknél van részesedése, az még szerintem nem jelenti a teljes feltárt igazságot, bizonyára egy sokkal nagyobb eldugott összegekről van szó. Az off offshore cégeknek egyetlen célja van, az, hogy a gazdagok ne fizessék be az adójukat. Vajon van annak haszna számunkra, hogy ezek a cégek továbbra is létezzenek? Szerintem nem. Így aztán be kéne tiltani az offshore cégek tevékenységét. Ha egy cég Európában aktív akar lenni, akkor Európában kell adót fizetnie. Azok a cégek, amelyeknek nincs létjogosultságok, azoknak nem kéne létezni, de sajnos azt hiszem nincs meg a politikai akarat az ilyen betiltásra. Sajnos a cégek legnagyobb része politikusoké. Prundulis úr kékkártyás kérdést kap. Korvin Rike úrtól elfogadja? Yes. Igen. Igen. Van egy kérdésem. Ön szerint, hogyha az európai bankok több milliárd eurót lop havonta különböző mahinációk során, akkor az európaiaknak nincs véletlenül joga Robin Hoodgért ezt visszaszerezni? Igen, ezzel teljesen egyetértek. Az Európai Központi Bank meglopja az európai polgárokat, és ahogy a panamai botrányjal kapcsolatban is láthattuk, van olyan vannak olyan politikusok, akik piszkos pénzeket tettek az offshore cégekbe. Köszönöm. Következő hozzászólások, egyéni hozzászólások a képviselőcsoport vezérszónokai után. Elsőként Niedermayer képviselő úrnak adok szót. Képviselő úr, másfél percben öné a szó. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. A Panama Papers botrány jelzés arra, hogy hatékony fellépésre van szükség az adó elkerüléssel szemben. Itt nem csak a pénzről van szó, ami a költségvetésekből kiesik, hanem a, a fairness és a kormányok hitelessége is múlik ezen. De azért van különbség a LuxLeaks és a Panama botrány között. A Panama botrányban főleg egyénekről, nem vállalkozásokról van annyira szó, és itt inkább adó elkerülésről és adócsalásról van szó, és nem egyformák a források sem. Meg kell jegyezni azt is, hogy a Panama ügy dátumai kicsit korábbra datálódnak. Nagy különbség van az adó manipuláció, Panama potrány kapcsán feltűnt manipuláció és a saját intézkedéseink célpontjai között, az adó, a pénzmosás intézkedések között, tehát elegendő és célzott intézkedésekre van szükség most a bizottság részéről. Fel kell tárni azokat a hiányzó jogalkotási láncszemeket, amelyek a Panama botrányra is kiterjeszthetővé teszik a jogalkotásunkat, és folytatni kell a vállalkozási adó és a VAT harmonizációt. Ebben támogatom Önöket. Eliza Ferrer Ferrara képviselőasszonynak adok szót egy percben, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. A Panama irattal kapcsolatos megfontolások világossá teszik még egyszer, hogy mennyire nagy erőfeszítéseket fordítottunk a nyomozásra, a whistleblowerek védelmére. Emlékeznek a LuxLeaks-re? Ott a LuxLeaks-el kapcsolatban bírósági eljárásokra került sor üzleti titok megsértésén miatt. Én azt szeretném, hogyha jogi védelmet hoznánk létre, az Európai Unió Bizottság ezt prioritásnak tekinteni a whistleblowerek védelmére. A Panama eh, iratok eh, csak a jéghegy csúcsát jelentik. Most eh, kezd az adóparadicsomokkal kapcsolatos kép kialakulni. És az Európai Bizottságra tekintek nem azért, hogy kritizáljam és újra mutogassak rá, inkább dicsérni szeretném. Csak annyit szeretnék mondani, hogy legyenek határozottak és merészek, mert ezen botrány dimenziójának tudatában a tanács nem cselekedett eléggé gyorsan. Lanesz képviselő úr, és egy perc áll rendelkezésére. Parancsoljon képviselő. Ehm. Köszönöm szépen, elnök asszony valóban komolyan és szigorúan fel kell lépnünk a panamairatokkal kapcsolatban. Egyesek a, nem fizetik be az adóikat, és az egyszerű embernek pedig magas adókat kell fizetni. E, ez ellen szembe, ezzel szembe kell nézni, fel kell lépni ez ellen, nagyobb átláthatóságra van szükség. A parlament e, vizsgálóbizottságot akar e, létrehozni, nagyobb adó átláthatóságra van szükség, és nem csak folyamatosan magasabb adó kulcsokat kell meghatározni a gyakorlatban az a helyzet, hogy az önálló vállalkozók a, be, a jövedelmük negyedét utalják át az államnak, és még az sem elég neki, még újabb adókat vet ki az állam, és ezért újabb hiteleket kell felvennie a vállalkozóknak. Az központi bank több pénzt nyom ki, ad ki, és ez hatalmas nyomást jelent a gazdaságra, hogyha az adót csökkenteni akarjuk, akkor mindenki mindenkinek be kell fizetni az adót, és nem pedig egy panamai adóparadicsomba menteni. Toyer képviselő úr, képviselő úrnak egy perce van, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! A panamai kiszivárogtatás az a legnagyobb eddig a történelemben 11,5 millió dokumentumot szivárogtattak ki. E, e, tudtunk, hogy vannak adóparadicsomok, de ez a dimenzió, ez elképesztő. Globális elitet érint ez. Nem csak üzletek, hanem politikusok, művészek, sportolók vannak közöttük. És hogy a polgárokban az a benyomás alakulhat ki, hogy azért nem lépnek fel a politikusok az adóparadicsomok ellen, mert a politikusok maguk is kihasználják ezeket, akkor a demokratikus legitimációnk kérdőjeleződik meg. Ezért az Európarlamentnek a polgárok megbízásából fel kell lépniük, a taxa ehhez már az alapokat letette, nem voltunk, nem hunytunk szemet az adóparadicsomok fölött. Az Európai Bizottságot arra szólítottuk föl, hogy egy definíciót nyújjon, nyújtson be, egy, egy intézkedéscsomagot kell, kell kidolgozni, olyan bizottságra van szükség, amely valóban investigatív oknyomozói kompetenciákkal is rendelkezik. Szólunk Matthias képviselőasszony, képviselőasszonynak egy perc áll rendelkezésére, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, hogyha a panamai dokumentumok a jéghegy csúcsát jelentik, akkor én azt mondanám, hogy magunkba kéne néznünk, és meg kéne azt nézni, hogy hol vannak adóparadicsomok. Az adóparadicsomokat senki nem szereti, de soha senki nem tesz semmit ellenük, mindenki csak beszél arról, hogy meg kéne tőlük szabadulni. Tehát adóharmonizációra van szükség. Vajon hogyan fogjuk azt megvalósítani, hogy a KKV-k ne kerüljék el az adók befizetését? Hollandia, Luxemburg, Belgium Madeira funkcionálnak úgy is, mint adóparadicsomok. Nagyon sok adóparadicsom van Európán belül is. Ez egy komoly gond itt Európán belül is, kedves Moszkoviszi úr. Tehát Európában vannak még adóparadicsomok, és ez azt jelenti, hogy azt az üzenetet küldjük a külvilág közé, hogyha valaki nem fizet be 100 ezer eurót Uh, Kedves biztosok, kollégák! Fontos, hogy amikor a botrányokat vizsgáljuk, akkor lássuk, hogy nem pusztán adócsalásról van szó, hanem pénzmosási botrányról, amelynek vannak persze adókihatásai. A legtöbb tevékenység, amelyet felfedtek, már eleve megsérti legalábbis európai szempontból a létező pénzmosás elleni törvényeket, amelyek 2005 óta érvényben vannak. Ezért kell komolyan vegyük azt, hogy a már létező jogszabályokat bizony végre kell hajtani. Engem egy whistleblower értesített arról, aki évek óta a bizottsággal van kapcsolatban, hogy nem hajtják végre valóságban a létező pénzmosás elleni jogszabályokat. Ezért van oka annak a parlamentben, hogy megvizsgálja, a tagállamok miért nem hajtják végre az európai jogot, és a bizottság miért nem lép fel keményebben, annak érdekében, hogy a tagállamokban valóban végrehajtsák a jogszabályokat. Ezért fordulok a bizottsághoz, hogy azonnal indítson szabályszegési eljárást a tagállamok ellen, annak érdekében, hogy betartassák az érvényes jogszabályokat. És a parlament fölállítson egy vizsgáló bizottságot ahhoz, hogy megvizsgáljuk, miért nem hatották végre a jogszabályokat. És aztán az is nagyon fontos, hogyha egy új bizottság áll most fel, akkor ne duplázzuk meg a taxéban végzett munkát, hanem támaszkodjunk az ott végzett munkára, mert az állampárnak nem fogadják el, hogy egyik botrányból a másikba tántorunk, és semmit sem fejezünk be közben. Barbara Kappel képviselő asszony következik, másfél perce van önnek. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt miniszter asszony, tisztelt biztos úr! Az OECD tanulmánya szerint a nemzeti költségvetésekből évente akár 10 milliárd euró is elvész az adóelkerülés miatt. Ez a szám is azt mutatja, hogy az agresszív adótervezés leküzdése az egyik legfőbb prioritásunk kell, hogy legyen. A panamai iratok után azt hiszem, ez mindenki számára világos. Ott kell adózni a nyereség után, ahol a gazdasági tevékenység zajlik. Az OECD tanulmány azt is kimutatja, hogy globális szintéren kell fellépni egy a globális problémával szemben. 15 pontból álló cselekvési tervet fektet le a dokumentum, 60, illetve, bocsánat, 96 ország már kötelezettséget vállalt az automatikus információ cserére, Panama és az USA nem tartozik közéjük. Az USA-ban vannak olyan régiók, ahol rengeteg postafiók vállalat létezik és működik. Nevadában is nagyon könnyű az adóelkerülés, az adócsalás. Az idei évben létrejött bizottsági cselekvési terv nagyon fontos, ugyanúgy az ECON bizottság jelentése is említendő itt. A vállalatok számára az ország, országonkénti jelentéstételi kötelezettség, és mindenképpen hozzájárul majd az átláthatósághoz. Az ECOFIN már vállalást tett mindezek végrehajtására, de ez nem elég. A globális problémát csak úgy lehet megoldani, ha a globális átláthatósági regisztert hozunk létre, egységesítjük a fekete listát az adóparadicsomokról, és így tovább. David Káza képviselő úr következik Köszönöm szépen, elnök asszony! Az Európai Unió rendkívül fontos változásokat vezetett be a pénzmosás elleni küzdelem érdekében és a fiskális átláthatóság érdekében. A panamai iratok azonban azt mutatják, hogy azok, akik csalni akarnak, és megvan hozzá a hatalmuk, a pozíciójuk, azok ezt meg is tehetik, és kikerülhetik a, a hatályos szabályokat. Komplex struktúrák révén elrejtik a vagyonokat. Máltán rendkívül szigorú szabályok vannak érvényben, amelyek megfelelnek a legfőbb szabályozási normáknak. Mint ahogyan mondtam, a legmagasabb szintű normákat alkalmazzuk, nagyon szigorúak a szabályaink, és a szabályok betartatását is szigorúan ellenőrizzük. A hatalman lévők szűk köre élt a panamai szolgáltatásokkal, de az ő tetteik nem tükrözik az ország egészében uralkodó rendszert. Ugyanis a máltai nép erkölcsös, fegyelmezett, a szabályoknak megfelelően jár el. Nyilvánvalóan el kell ítélni a korrupciót, és el kell ítélni azt, ha valaki nem tartja be a szabályokat, ezt nem szabad tolerálni. Ezért teljes mértékben egyetértek a, azokkal a képviselőkkel, akik hozzám hasonlóan máltaiak, de más pártcsaládhoz tartoznak. Mindenképpen meg kell hozni a szükséges döntéseket. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy Málta őszinte és betartja a szabályokat. Káza úr, elfogad -e egy kékegyes kérdést Kukán úrtól? Igen, Kukán úr, öné a szó. Elnök asszony, egy egészen egyszerű kérdést szeretnék feltenni Káza kollégának. Meg tudja -e erősíteni, igaz-e az, hogy Máltán lesz egy bizalmatlansági indítvány a kormány ellen a panama iratok miatt? Egy őszinte, egyenes választ kérek, köszönöm. Tisztelt elnök asszony, tisztelt kolléga, meg tudom erősíteni, hogy az ellenzék bizalmatlansági indítvány nyújtott be a kormány ellen. Mi azonban nem szeretnénk azt, hogy új szavazások legyenek, nem akarunk kormányra kerülni, hiszen a jelenlegi ciklusból még hátra van két év, de úgy gondolom, hogy a botrányért felelős miniszternek le kell mondania. Több ezer máltai vett részt egyébként a tiltakozásokban, a különböző pártcsaládokhoz tartoznak, és sajnos elnök asszony azt láthatjuk Máltán, hogy szervezetten támadják azokat, akik részt vettek ezekben a tiltakozásokban. Ő komoly emberekről van szó, akik sokat tettek Máltáért. Botrány ez. Botrány az, hogy van egy olyan kormány, amely megenged az ilyen támadásokat. Hozzászólunk Simon képviselő úr. Képviselő úrnak egy perce van. Tessék. Kedves kollégák! Az elmúlt évben Európában adópolitika tekintetben többet végeztünk el, mint előtte sok éven át. És csak azért, mert a whistleblower bejelentők, a sajtó és az Európai Bizottság együtt tudtak működni, és ebben a házban is sikerült a taxe külön bizottságot felállítani, és a taxe kettes rendkívüli bizottság nyomást tudott gyakorolni a felekre. Ha most a Süddeutsche Zeitung által megszelőztetett Panama anyagokkal egy új dimenziót tudunk megnyitni, akkor ezzel élni kell. Ahol egyének és szervezetek néven neveztetnek, bizony fel kell tartanunk azt a nyomást, amit az Európai Parlament létrehozott. Fel kell állítanunk egy vizsgálóbizottságot, amely számunkra a kezünkbe adja az eszközöket azért, hogy az Európai Bizottsággal közösen hosszabb távon tudjunk nyomást gyakorolni a tagállamokra, annak érdekében, hogy hajlékonyabbak legyenek a jogszabályok végrehajtásában, illetve közösen együtt tudjunk jogszabályokat létrehozni a tagállamokkal, hogy a még nyitva álló kiskapukat lezárjuk. Köszönöm képviselő úr. Következő hozzászólónk Ruha Lárnán képviselőasszony. Tessék parancsoljon, öné a szó egy percben. Kiitos, arvoisa puhemies. Köszönöm szépen, elnök asszony a SwixLeaks, LuxLeaks és most a banal dokumentumok napvilágra kerülése után megkérdezhetjük, hány leleplezésre lesz még szükség ahhoz, hogy az adóelkerülés gyakorlatának véget vessünk. Épp elég információnk van már, nem kéne több botrányt megvárni. Az akaratra van szükség, politikai akaratra, párthatárokon, államhatárokon átnyúló módon fellépve harcolva. Globális problémákra globális válaszokat kell adni. Az EU önmagában nem tudja az adóelkerülés kiskapuit lezárni. Globális átláthatóságra van szükség, hogy a német pénzügyminiszter Schäuble erről beszélt. Végig kell gondoljuk, hogyha nem tudjuk az adó elkerülést megakadályozni, akkor nem csak gazdasági súlyos hatásai lesznek ennek, hanem a gazdagok, a privilégiumokat élvezők komoly társadalmi ö, ö, választ ö, indítanak el, a társadalom alapjai rendülhetnek, meg a társadalmi rend alapjai. Ezért kell az adóparadicsomokat lezárni, megfelelő információs révén felépve ezzel. Viegas képviselő úr, képviselő úrnak szintén egy perce van, tessék. Köszönöm szépen. Ismét csak egy újabb botránynak vagyunk tanúi, nem újdonság ez. Itt volt már a LuxLeaks, a SwissLeaks, és így tovább sorolhatnám még, most a panamai iratokat szivárogtatták ki. Ez nem választható el a neoliberális paradigmától. A pénzpiacok dominálják a világot a 80-as évek óta. Együtt kell ezt látni a privatizációkkal, és a különböző pénzintézetek működésével is. Nem véletlenszerű esemény ez, hanem a struktúrákból adódó jelenség. Új struktúrákra van szükség, az adóparadicsomoknak véget kell vetni, a rendszert kell megváltoztatni, és a pénzpiacokat és a pénzintézeteket szét kell morzsolni. Küzdeni kell az adóelkerülés ellen, nem megengedhető, hogy a bevételeket offshore régiókba juttassák el, és ott rejtegessék. Fontos az is, hogy mindenki hozzáférjen a különböző adózási információkhoz, az eddigiek tehát nem elegendőek. Köszönöm képviselő úr. Szanyi képviselő úr blue cardot jelzett, vagy a KSDI eljáráshoz jelentkezett? Ellentmondóak az információi. Melyikhez? Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire les révélations de la semaine dernière nous köszönöm szépen hogyha van a catch lehetőség akkor inkább azt. köszönöm. I all over again. Yes. akkor újra kezdem. biztos úr az elmúlt hetek eh, eseményei egy dologra hívják fel a figyelmet, a pénzmosás elleni szabályok nem működnek, mégpedig nagy bankok, eh, bizonyos tagállamok eh, és bizonyos cégek miatt a fehérítés az továbbra is egy biznisz maradt és azt látják a polgárok, hogy kettős nyelven beszélnek a kormányok, és a rossz javaslatok, törvényjavaslatok alá ásták a bizalmat. Ezek a jelenségek a demokráciánk értelmét érintik. Tudnunk kell, hogy kicsalt és hogyan, és a felelősöknek az igazságszolgáltatás előtt kell válaszolniuk. Az ipari méretű csalás miatt egy vizsgálóbizottság felállítását javasolta az én frakcióm. Köszönöm mindenkinek, aki ezt támogatta. Biztos úr, ne hagyjuk ezt, hogy ez így menjen tovább. Nem értjük, hogy miért nem tesznek többet, amikor ennyi támogatásuk van. Thank you. Köszönöm a következő hozzászóló Bejé képviselő. Másfél perce van. Köszönöm, elnök asszony. A, a, történelem ismétli magát, mint egy idióta, mondta egy francia gondolkodó. Ugyanakkor én gratulálok az újságíróknak, akik a Panama Papers nyilvánosságra hozták. Ezek a közérdekű médiamunkások nagyon nagy hasznot hajtottak. Látjuk, hogy mennyire szükséges volt a vizsgálóbizottság felállítása. A szocialisták és demokraták is részt vettek ebben. Nem lehet elég azonban ez a LuxLeaks után. Ahogy önök is tudják, eh, szembesültünk azzal, hogy mennyire eh, használható egy ilyen eh, vizsgálóbizottság, hiszen nem tudtuk kikényszeríteni a megjelenést a bizottság előtt, és ők pedig nem válaszoltak a kérdésekre, azok közül is többen, akik eljöttek. Sajnálatos módon a 28 tagállam sem nyújtott megfelelő segítséget a vizsgáló bizottság az elmélyült vizsgálódás e, módja. Je demande aussi à ce qu'on élargisse le périmètre d'enquête folytatnunk kell ezeket a mechanizmusokat, e, és meg kell vizsgálnunk, hogy e, hogyan hat ez mind ki a terrorizmus finanszírozására, meg kell érteni a polgároknak, meg kell érteni azt, hogy nem csak a polgároknak kell meghúzni a nadrág eh, a válságos időkben, hanem másoknak is, és eh, a politikusoknak is eh, bátorságra van ehhez szükség. Monika Makovai egy percben a következő hozzászóló. Köszönöm szépen. A Panama dokumentumok botránya példátlan és csúnya dolog. Csúnya dolgokat mutat, vet fel. Úgy tűnik, egyesek, akik meggazdagodtak, és köztük vannak politikusok is, súlyos adócsalásokba, adóelkerülési botrányokba keveredtek. Ugyan sejtettünk ilyesmit, ám látni azért más. És ennek bizony hatásai vannak hazámmal Romániában is. Az offshore cégekben, adóparadicsomokban elbújtatott pénzek összesen egy trillió euróra lyuk, jut, rúghatnak. A tax, az adófőigazgatóság a bizottságon belül ennyire értékeli, becsüli ezt az összeget. Szinte beláthatatlan ez egy trillió eurós összeg. Azonban ezeket, hogy nagyon súlyos morális problémákat is felvet mindez az üzletek, emberek világában is. A beruházásokból megy el ez az egy trillió euró, és bizony az gazdasági válság közben vagy utáni időkben ez még súlyosabb probléma. Miközben az emberek éheznek, sok esetben fáznak, nincs pénzük gyógyszerre, e, ezeket a pénzeket el kell kobozni. Beszólunk Urbán Crespo képviselő úr egy percben, és próbáljuk tartani a rendelkezésre álló időkeretet képviselőtársaimtól, ezt kérem. Tessék. Gracias, presidenta, señorías. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Az európai hatóságokat nem elsősorban a Panama iratokhoz kapcsolódó adócsalás mértéke, hanem az adócsalók neve. Ezeket nyilvánosságra kellene hozni. Nagy európai politikusok is vannak az érintettek között, akik mindig hazafiasságról beszélnek, és aztán Európán kívül parkoltatják a vagyonokat, vagy pedig a családtagjaikkal parkoltatják külföldön a pénzüket. Kányete úr szava hihetősége is megrongálódott, de hát nem kell elmenni Panamáig, akár Svájcig is elég elmenni, vagy Andorráig, vagy Luxemburgig, sőt a nagy európai bankok segítik az adó elkerülést, az adócsalást a Mossack Fonseca segítségével. Nem véletlen, hogy a Panama iratokról vitázunk ma, és aztán még egy irányelvről is szót kell ejtenünk, amelyen gyakorlatilag el ellehetetlenítjük a közérdekű bejelentők védelmét. Látni kell, ez nem válság, hanem botrány. The next speaker is Scott Cato in one minute. Köszönjük szépen, Scott Kato a következő egy perc. Thank you, Chair. The debate on the... Köszönöm, elnök asszony. Eddig a korrupt politikusokkal és a bűnözőkkel foglalkoztunk a Panama Papers kapcsán, eh, de igazándiból eh, itt eh, a brit tengeren túli területekről van szó, amelyek létfontosságúak az adóelkerülés szempontjából. A 130 ezer cég több mint fele a brit Virgin szigeteken van bejegyezve. Ezek a brit tengeren túli területek és a londoni City teszik lehetővé az adóelkerülést. David Cameron általában az adóátláthatóság bajnokaként szereti ábrázoltatni magát, miközben személyesen avatkozott be, hogy ne legyenek keményebbek a szabályok a pénzmosással szemben, és maga is hasznot húzott ezekből a pénzalapokból. A gazdagok adó elkerülése a brit tengeren túli területeken megfoszt bennünket adóbevételektől akkor, amikor a brit egészségügyi rendszer adósságokkal küzdik, és a fogyatékkal élők ellátása is eh, sérül. Eh, ennyit arról, hogy együtt csináljuk mindezt, amit Cameron mondani szokott. Kofot képviselő következik másfél percben. Thank you, Madam Chairman Köszönöm, elnök asszony. A Panama Papers eh, jól mutatják azt, hogy a korrupt globális elit hogyan bújtatja el a milliárdokat eh, a tengeren túli területeken. Eh, korrupció, terrorista finanszírozás, pénzmosás, és ez csak a jéghegy csúcsa egy országról van szó, és egy ügyvédi irodáról, de van még ilyen sok. E, adóparadicsomokban rejtik el a pénzeket. A legnagyobb multicégek is ilyen helyeken, ilyen helyeken e, áramoltatják át a jövedelmüket miközben a polgáraink megszenvedik a gazdasági válságot, és az elmaradt milliárdok pedig eh, jobban eh, felhasználhatóak lennének eh, szociális szolgáltatásokra. Ez az egész egy provokáció. A tisztességes vállalatok adóterhe 30%-kal magasabb, mint a nem tisztességeseké. Ezek a bűnözők a bizalmatássák alá a társadalmunkban, ezért hatékony átláthatósági szabályokra van szükség, országonkénti jelentéstételre, ahogy az a bankoknál már megvan. Fekete listára kell helyezni az adóparadicsomokat, mint Panamát, illetve a Virgin szigeteket a, véget kell vetni a titkosságnak, és véget kell vetnünk ennek az adóelkerülő iparágnak, amelyhez adótanácsadók és ügyvédirodák járulnak hozzá e, szisztematikusan. Köszönöm. Köző hozzászólónk Milánson képviselő úr, és egy perc áll rendelkezésére képviselő úrnak. 2001. 2001 óta tudjuk, hogy, eh, illetve szinte évente érkeznek eh, adócsalás jellegű eh, botrányok. Az igazság az az, hogy valójában az Európai Unió génállományában van mindez kódolva, mert ez az adócsalást eredményezi, illetve favorizálja. Gyakorlatilag a 63-as cikk a tranzakciókat teszi könnyűvé. Ezek az okai, ezek a szerződésbeli okok vannak amögött, volt, hogy egy ilyen illegális rendszer alakulhatott ki, és ráadásul a bizottság elnöke az egyik személyes felelőse ennek a botránynak. E, e, e, a következő áprilisi áprilisban állnak bíróság elé azok, akik eh, a LuxLeaks-et kirobbantották, és ők viszont tíz év börtönt kaphatnak. Eh, eh, valószínűleg a Panama Papers-el is ugyanez fog majd történni. A francia Société Générale, amelyet az EKB ellenőriz, mégis részt vett ezekben a mahinációkban és amikor én erről beszéltem, akkor ellenem indult rágalmazási eljárás. Meg kell védeni a közérdekű bejelentőket, mert az ő bátorságuk mindannyiunk érdekeiben szolgálja. Képviselő úr, és egy perccel rendelkezésére képviselő úrnak, tessék öné a szó. Gracias, presidente. Panama es la punta del iceberg. Köszönöm szépen, elnök asszony. Panama csak a jéghegy csúcsa. Van, aki azt mondja, hogy lényegében már a múlt modelljéje az, amelyel farkas szemet nézünk. Nem véletlen, hogy a, az Egyesült Államokban is hatalmas vagyonokat parkoltatnak, nagyon agyafurt struktúrák léteznek ott, szerintem nem csak a jéghegy csúcsával kell foglalkozni, hanem a jéghegy egészében, annak teljes pompájában. Az adóelkerülés nem csak erkölcsi probléma, hanem az egyenlőségről is szól ez, és a társadalmi egyensúlyról. Nem lehet az, hogy egyesek lefölözzék azt a pénzt, és a saját zsebükbe tegyék, amely egyébként mindenki javát kellene, hogy szolgálja. Gondoljunk például a politikusokra is, azokra az állam és kormányfőkre, akik érintettek ebben a dologban, egyikőjük a bizottság egyik aktív tagja. Fontos, hogy felgöngyölítsük az ügyet, és nem engedhetjük meg azt, hogy az államok is társtettesek legyenek. Európai probléma ez, mikor teszünk végre valamit. Ez hozzászólónk Hauregi Tondo képviselő úr. Sí, muchas gracias, presidenta. Los... Köszönöm, elnök. Az adóparadicsomok pénzt lopnak tőlünk. Moszkovici úr, ebben nagyon igaza van. Mindenkitől lopnak, lopnak a polgároktól, az államoktól, és eh, lehetetlenné teszik eh, a jóléti államot, eh, az egyszerű polgároktól lopnak. Hogyan szerezzük vissza ezeket a pénzeket, erről kell beszélnünk. Azt hiszem, hogy most csodálatos alkalom előtt állunk, mert nagyon nagy a felháborodás, és mi magunk is megpróbálunk valamit tenni az ügyben. Nem elég apokaliptikus jóslásokba bocsátkozni, hogy mi fog történni. Inkább egy picit el kell gondolkodni azon, hogy hogyan lehet az elkövetkezendő évtizedben egy adóügyi forradalmat végrehajtani, meg kell fogalmaznunk, hogy mi az adóparadicsom, föl kell állítani ezeknek a listáját, meg kell állapodni a szankciókban, és meg kell állapodni a bankokkal arról, hogy befizessék az adókat, és csak így nyerhetjük meg ezt a csatát, így lesz méltányos a rendszer. Köszönöm szépen, világra szóló botránynak vagyunk tanulni az Európai Unióban, fel kell lépnünk a pénzügyi bűnözőkkel szemben. Le kell küzdeni a korrupciót, fel kell lépni a szervezet bűnözéssel és a terrorizmussal szemben, és le kell foglalni az érintett pénzeket, és méltó büntetésben kell részesíteni mindazokat, akik érintettek, többek között azokat az ügyészeket is, akik lehetővé teszik, hogy külföldre vigyék a vagyonokat. Az Európai Bizottság részéről hallhattuk, hogy a multinacionális cégek vagyonát fel kell tárni, átláthatóságra van szükség, de nem csak Európában kell ennek megtörténnie, hanem mindenhol. Meg kell nézni azt is, hogy kik a kedvezményezetjei az érintett cégeknek, alapítványoknak, itt a pénzmosásra vonatkozó irányelv nem elég. Az Európai Unió egymaga nem tudja megoldani ezt a problémát, a tagállamok között is vannak adóparadicsomok, és ezek tönkreteszik a többi tagállamot. Képviselő asszony, beresz képviselő következik egy percben. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, ön egy olyan tárca élén áll, amely az elmúlt években nem tudta a nagyügyeket előmozdítani, és én azt reméltem, hogy az ön hogy ön elkezdi e, e, elvégezni ezeket a feladatokat a parlament segítségével, e, és a polgárok segítségével, a közérdekű bejelentők segítségével, újságírók segítségével annak érdekében, hogy ez a skandalum véget érjen. Mi támogatjuk önt, és meggyőződésem, hogyha a speciális bizottságot egy vizsgálóbizottságá alakítjuk át, akkor meg tudjuk ezt erősíteni az ön szerepét ebben a küzdelemben. És a G20-aknál is egy, el kell érni, hogy egyenlőként beszéljünk ezekről a dolgokról. Ez az elvárása a polgártársainknak, akik úgy gondolják, hogy túlságosan engedékenyek voltunk a multik irányába, és akik minden nap azt mondják nekünk, hogy az elnök itt félbeszakítja. Ezzel képviselőtársaimmal a lista végére értünk, a kezdiai eljárás következik. Elsőként Tom képviselőnek adok szót, agaszkodni fogok az egy perc betartásához. Tom képviselő asszonyé a szó. a A Panama iratokkal kapcsolatos botrány az, amiről a mai vitánk szól, de hát ez nem újdonság. Régóta tudjuk, hogy európai Európában létezik a pénzmosás, az adócsalás, vannak erre vonatkozó szabályaink, vannak megállapodásaink harmadik országokkal, de úgy tűnik ez nem elég. Több milliárd euró vész el a költségvetéseinkből. Olyan pénzek ezek, amelyeket iskolánkra, iskolákra költhetnénk, új munkahelyek teremtésére, a gyermekeinkre fordíthatnánk ezt a pénzt. Az adóelkerülés és a vagyonok külföldön parkoltatása elfogadhatatlan, ezt nem engedhetjük meg, de meg kell néznünk azt is, mi húzódik meg ennek a hátterében. Miért olyan vonzóak az adóparadicsomok? Meg kell, fel kell tennünk ezeket a kérdéseket még akkor is, hogyha nagyon kellemetlen, meg kell vizsgálnunk a hazai adórendszereket is. Köszönöm Caputo képviselő úr következik. Kérem az egy percet tartsa. Grazie, Presidente. La rivelazione dei Panama Papers rappresenta una grave, un grave vulnus. Köszönöm. A Panama Papers eh, botrány komoly kárt okoz a világ pénzügyi rendszerének is e, nyilvánvaló, hogy e, közérdek a nyilvánosság, az EU-nak pedig határozottan fel kell lépnie e, globális kormányzásra van szükség, meg kell erősítenünk a felelősségteljes adófizetést, az EU-nak fel kell lépnie az adóelkerülés és az adó kikerülés ellen. A legújabb javaslatok, amelyeket Lord Hill ismertetett az országonkénti jelentéstételről azt eredményezik majd, hogy az országonkénti nyereségről be kell számolni, és így e, nehezebbé válik, illetve lehetetlenné válik az nyereségek átcsoportosítása a legalacsonyabb adózású országokba e, ez e, ki kell, hogy terjedjen az összes nemzetközi területen tevékenykedő tőzsdei jegyzett cégre. Köszönöm szépen. Persze nem kellett volna megvárni a Panama dokumentumok eh, napvilágra kerülését, hogy tudjuk azt, hogy például nagy multicégek elkerülik az adókat transferárazással és más eh, eh, számviteli trükkökkel a, a profitokat offshore cégekbe téve. Az is hethető volt, hogy 7-20 trillió dollárra rúghat évente globálisan az így elrejtett pénzek mértéke. Európában 50-70 milliárd euróról beszélünk évente, és a banki ágazat nagyon sok vállalata is érdekelt, mint a Deutsche Bank, vagy a Société General, vagy például a Siemens cég, a, a banki ágazaton kívüli cégeket említve. Az európai vállalatok harmadik országbeli befektetéseit tekintve is felelősséget kell vállalnunk. Egy EU szerte működő rendszert kell létrehoznunk, hogy az adó dömpinget, amely Hollandiában és Luxemburgban is folyik, megállítsuk. Következik. prevaranti biti brži od nas? Do lopovi biti brži od nas? Köszönöm szépen. A csalók általában gyorsabban reagálnak, mint mi, illetőleg mindig egy lépéssel előttünk járnak, a rablókra is igaz ez, a terroristákra is, meddig marad ez még így? Hogyan lehet ellenezni egy közös európai hírszerzés létrehozását, amely végre lehetővé tenné, hogy hatékonyan harcoljunk a szélsőségesek ellen, és fellépjünk azokkal szemben, a tolvajokkal szemben, akik ellopják a pénzünket. Lehet azt mondani, hogy igen, ez legális, ez az adóelkerülésnek csak egy módja, kibúvókat keresnek, mások szerint viszont ez pénzmosás. Teljesen mindegy, hogy az egyik vagy a másik igaz, a végén elvész ez a pénz a számunkra, és nem tudjuk megfelelően finanszírozni azon problémák megoldását, amelyekre már pedig szükség lenne. Kérném Önt, biztos úr, hogy lépjen fel határozottan, támogatjuk Önt, és hiszünk Önben. Képviselő úr következik. Panama. Οι πρόσφατες αποκαλύψεις μέσω Παναμά για φοροδιαφυγή. Köszönöm a közelmúltban kirobbant eh, panamai ügy, amely eh, adóelkerülésről és pénzmosásról szól, még pedig eh, nagymértékű adóelkerülésről. Azt jelenti, hogy az EU-nak immár gyorsan lépnie kell, eh, fel kell lépnie egy sor olyan, az összes olyan eh, nem európai országgal, amelyek hajlandóak velünk ebben együtt működni. Az, hogy eh, a világon mindenhol felelhetőek ilyen adóparadicsomok, ahol szervezett pénzügyi bűncselekményeket követnek el, elfogadhatatlan számunkra, különösen akkor, amikor a szociális védőhálót mindenhol lebontják. Egy listát kell összeállítani azokról az országokról, amelyek adóparadicsomként funkcionálnak, és eh, pellengére kell állítani ezeknek az országoknak, illetve a bankoknak a, eh, cselek, a tetteit, illetve meg kell védeni a bejelentőket. Köszönöm, elnök asszony, mint jelentéstevő a negyedik a pénzmosas ellen irányelv negyedik verziának a jelentés szerzőjeként. Én is foglalkoztam mélységében, és jó, hogy a parlament lehetővé tette ezt a felülvizsgálatot, hiszen Fontos, hogy lehetetlené tegyük a vállalatok számára, hogy a pénzmosást folytassák, és a Panama dokumentumokhoz hasonló esetekben és nem csak az újságírók által kiszervezett adagokra támaszkodva, hanem más munkával is utána kell menni. Az irányelv hozzá kell igazítani a terrorista finanszírozás elleni harc igényeihez is, és a regiszter kell az egyik probléma az, hogy nem megbízható David Cameron és Nagy-Britannia és más tagállamok is megkövetelik azt, és meg kell követeljük, hogy bízunk ezekben a rendszerekben. Képviselő asszony következik. Zahvaljujem predsjedavajuća Köszönöm szépen, elnök asszony. A Panama dokumentumok kiszivárogtatása után több tagállamban vizsgálatok indultak. Világossá vált, hogy az adó elkerülés gyakorlata folyik, és egy súlyos felelőtlenség, és a, a probléma nyilvánvalóvá tette a problémát ez a felfedés. Hatalmas összegekről van szó globális szinten. Ezért márciusában az adó elkerülő gyakorlata ellen egy új feladottunk egy külön bizottságot. A globális standardeket, az OECD részről elfogadott standardeket üdvözöljük. Ezek révén lehetne globálisabb átlátosságot, globális átlátosságot teremteni az adóügyekben, ugyanakkor sokan még mindig titokban akarják tartani ezeket az adatokat. A bizottság is gyors lépéseket kell tegyen, és korlátoznia kell, sikerült korlátozni némileg ezeket a gyakorlatokat, ezek sikerek, de tovább kell lépnünk, ez önmagában nem elég. Asszony következik. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr. Az adócsalás és a pénzmosás elleni küzdelem nem csak a bizottság és a tanács szempontjából feladat, ez egy olyan probléma, amely tagállamokat és az EU-s szintet is egyaránt érinti. A pénzmosás és az adóelkerülés virágzik, elfogadhatatlan, hogy a különböző tagállamok polgárai élhetnek ezekkel a lehetőségekkel, miközben a KKV-k is szenvednek. Mit tesz a bizottság, mit tettek a tagállamok, mit tesznek a nemzetközi intézmények? Szörnyű, ami történik, szörnyűséges dolgokra derült fény, határozottan kell fellépni, hogy szembe menjünk ezen jogsértésekkel, határozott lépésekre van szükség nagyon szépen köszönöm a lehetőséget tisztelt elnök asszony! tisztelt európai parlament tartok tőle hogy sokkal nagyobb az a baj amiben valóban beleestünk vagy szenvedünk mint az amit ez a mai vita bemutat. személyes tapasztalatból mondom újságolvasó emberként is nem tudok olyan jelentősebb európai cégről

Köszönöm, eh, hölgyeim és eh, uraim, elnök asszony, és köszönöm ezt a kiváló vitát, amely megmutatja, hogy eh, mindannyian érdekeltek vagyunk abban, hogy aktívan és keményen fellépjünk az adó elkerülés, illetve a pénzmosás ellen. A Panama Papers megmutatta nekünk, hogy mennyire szükség van egy globálisabb, jobban koordinált fellépésre, egy határozottabb fellépésre az adó elkerülés, a pénzmosás ellen az Európai Unióban, és azon túl is olyan iszonyatos mértékű a probléma, hogy csak eh, nemzeten felütti politikára van szükség, eh, ezzel lehet kezelni, és itt is több eh, biztos jelent meg, mindannyian egy irányba húzunk, nagyon határozottan. A közvetlen jövőben az Európai Bizottság további ambiciózus javaslatokat tesz majd le az asztalra, ezek már készülőben vannak, Eh, gondolok itt eh, a pénzmosás elleni új irányelvre, amely júniusig megjelenik, és eh, amely egy preventív megközelítést alkalmaz majd. Ezt követően fellépünk az anonim tranzakciókkal szemben is, ellen is, és fellépünk a harmadik országokból érkező kockázatokkal szemben is. Vera Jurova biztos kollégám eh, erről majd további részleteket eh, tud eh, közölni. Mi azt szeretnénk, hogyha egyszerre tudnánk a gazdasági hatékonyságot szolgálni, illetve a adó elkerülés elleni fellépés ügyét is szolgálni. Önök is felfestették itt azt az ábrát, amely eh, révén megérthető mindaz, ami a világban eh, történik, és eh, szó esett itt arról a fekete listáról is, amelyet el kell készítenünk a partnereinkkel, nemzetközi partnereinkkel együtt, a G20-akra gondolok, az OECD-re gondolok, a GAFI-ra gondolok, és ezek olyan kötelezettségvállalások eh, lesznek majd, amelyek eh, standardokká válnak, és amelyek a jó kormányzás eh, építőkövei lesznek. Úgy tudom, hogy a holland elnökség is osztja ezeket az elképzeléseket. Dijsselbloem miniszter úr teljes mértékben osztja ezeket a nézeteket, és júniusig is komoly eredményeket tudunk elérni. Amennyiben távolabbra tekintünk ki, akkor eh, elmondhatom, hogy itt elhangzott néhány olyan javaslat, amelyet majd figyelembe fogunk eh, venni. Két eh, konkrét, vagy három konkrét választ tudnék adni itt, szeretnék adni egyes konkrét felvetésekre Luke úr kérdezte, hogy miért nem reagált előbb az Európai Bizottság. A bizottság egyébként csak javasolni tud, és a tax rulingokkal kapcsolatos automatikus információ cserére vonatkozó javaslatunk, az jelentősen felgyorsult, e, és kihasználtuk e, a momentumot. Egyébként a Panama Papers is ilyen hatással lesz majd, tehát nem annyira a bizottságot kell e, kritizálni, mert én azt gondolom, hogy mi nagyon is jól együtt tudunk itt működni, a bizottság és a parlament, mert ugyanaz a meggyőződésünk Wolf úr szokásos eleganciájával, az Európai Bizottságot is szinte adóparadicsomként ábrázolta, aki azt mondta, hogy 47 ezer funkcionárius kerüli el az adót azt gondolom, hogy ez elég botrányos, és én elmondom, hogy mi is fizetünk adót. Tehát a biztosok is és a tisztviselők is az, hogy a tisztviselők, illetve a biztosok ne fizetnének adót, az teljesen téves. Az Európai Bizottság összes tisztviselője adót fizet, és felhívnám arra is a figyelmet, hogy az administratív költségeken milliárdokat fogunk spórolni az elkövetkezendő években, például a bérek visszafogásával is az európai tisztviselők 8-tól 45%-ig terjedő adókulcsok alapján fizetnek adót. Én tehát nem tekintem ezt adóparadicsomnak, tehát hagyjuk abba ezt a demagógiát. És egyébként is legyünk már tisztességesek egymással, két okipos képviselőt ítéltek egyébként börtönre, megismétlem börtönre, csalásért. Eh, tehát Először is egyrészt tévesek ezek a megjegyzések, és ráadásul rossz ízlésre is vallanak, mert eh, azt kell mondjanom, hogy először a saját házuk táján kellene söprögetni. Lamberts úrnak pedig, akit nagy tisztelője, akinek nagy tisztelője vagyok, és őt nagy szaktekintélyének tartom, eh, tartom neki üzenem, eh, hát ugye közbe kiabál, amikor én beszélek, aztán most elment. Ugyanakkor nem mindig várja meg a bizottság válaszát, de e, a véleménye az sértő volt rám nézve, e, és nem, nem tartom mulatságosnak, amit mondott, mert e, a bizottságot azzal vádolta, hogy a lobbik zsebében van, és ez távol áll az igazságtól. a CBCI irányelv az túlmutat mindazon, amit a nemzetközi szervezetek javasolnak. A 750 milliós határ az egy OECD ajánlás. És azt is tudjuk, hogy eh, multik eh, Európában, Belgiumban, Írországban eh, vannak, ez EU-n kívül is, és olyan országokban is tevékenykednek, amelyek adóparadicsomok. Most először rovunk rájuk olyan kötelezettséget, ami még sehol máshol nem történt. Ez egy legambiciózusabb kezdeményezés, amelyet eddig láttunk, és megértem, hogy többet szeretnének elérni egyesek, és további eredményeket akarnak látni, de amikor mindannyian együttműködünk, és itt ezt tesszük, és amikor jó irányba húzunk, és igazi eredményeket érünk el, akkor tényleg el kellene kerelni, hogy a bizottságot vádolják, e, e, és a bizottság elnöke pedig mindig is azt mondta, hogy az adóelkerülés harc e, globális vezetői akarunk lenni. A bizottság elnökének a személyes ambíciója is precedens nélküli az integráció történetében. Tudom, hogy Lambert úr nagyon értelmes, és nem kérdőjelezem meg. Ugyanakkor a rossz indulat jelei azok mindenképpen elkerülendők a politikában. Én mindig is együtt akartam működni az összes frakcióval, a zöldekkel is, akiket nagyon tisztelek. Ugyanazt a célt szolgáljuk mindannyian, az átláthatóságot akarjuk mindannyian elérni. Kérem, hogy ne csináljunk itt rossz ízű vitákat, amelyek hamisak és félrevisznek. Nyilvánvaló, hogy egy intézmény sem tökéletes, a bizottság sem az. Én büszke vagyok arra, amit ma döntöttünk, vagy amiről ma döntöttünk, az, amit tenni készülünk, azt semmilyen más régió nem csinálta a világban, mi pedig megcsináljuk. Köszönöm Moszkovicsi biztos úrnak a záró gondolatait. Sajnáljuk, hogy Lambert úr nem hallotta a... Van ma? Pardon, j'avais dit que... Apporter des Jurova asszony szeretne még kiegészítő információkat adni a pénzmosásról, hogyha megengedi. Of course. Madame Jurova, you have the floor. Madame President, honorable member. Jurova asszony, a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők. Szeretnék még egy rövid kiegészítést tenni, ami a pénzmosással kapcsolatos kérdéseket illeti. Igazuk van, számos intézkedésre van szükség, hogy biztosítsuk a hatóságok kapacitásait, hogy felléphessenek a pénzmosással szemben, és hogy elérjék azt, hogy tájékoztassák őket a gyanús tranzakciókról, és a pénzmosás elleni küzdelemre vonatkozó irányelv révén már sok mindent elértünk, novemberében fogadtuk azt el, el többek között azt irányozza elő, hogy központi regiszterek, nyilvántartások jöjjenek létre, most már csak az a kérdés, hogy hogyan tudjuk a lehető leggyorsabban átültetni a gyakorlatba az irányelvben foglaltakat. A tagállamok feladata ez, és ez elengedhetetlen, hiszen csak így tud majd hatni az irányelv. A nyilvántartásokat 2016 végéig létre kell hozni. Az Európai Bizottság készen áll arra, hogy minden támogatást megadjon a végrehajtáshoz. Folyamatosan tartom a kapcsolatot a tagállambeli kollégáimmal ebben a kérdésben. Igazok van abban is, hogy a bizottság most dolgozik az irányelv felülvizsgálatán, ahogyan azt a terrorizmus finanszírozására vonatkozó akciótervben megfogalmaztuk. Június 1-ig várható ez a javaslatunk, és mindenek előtt a terrorizmus finanszírozására, finanszírozásához kötődő kockázatokról szól, az anonim befizetések szerepelnek itt is egyebek, a biztonsági szakértők ugyanis azt mondják nekünk, hogy a pénzügyi tranzakciók az sokszor az első jelei annak, hogy terrorista támadás készül. Ez azt jelenti tehát, hogy ezt a problémát is sürgősen kezelni kell. Ahogyan szintén a cselekvési tervünkben bejelentettük, az Európai Bizottság a pénzmosásra, vonatkozólag is harmonizált javaslatot készít. köszönöm. jourov biztos asszonynak a záró gondolatait képviselőtársaim ez egy ilyen fontos kérdés rendkvül nagy a figyelem körülötte két biztostól is választ hallottunk a kérdést illetően most meg szeretném adni a szót hennis miniszter asszonynak hogy ő is mondja el a bizottság nevében a záró gondolatait. tessék! köszönöm szépen Remélem rövidre tudom fogni a hosszú történetet. A Panama anyagok kiszivárgása mutatja, hogy az Európai Unió az adócsalás és a pénzmosás elleni harca milyen nagyon fontos. Ezek közös gondok, közös felelősséget viselünk azért, hogy tovább vigyük ezt a harcot, globális szintre téve ezt minden fronton. A tanács fel kell tárja a tényeket, erre törekszünk mi is, ahogy az Európai Parlament is, és meg vagyok győződve arról, hogy a bizottság is erre törekszik. Ezért vizsgáljuk meg a Panama anyagokból származó információt, és szakpolitikáinkat úgy kell kiigazítsuk, hogy az adóelkerülés adócsalás elleni harcunkat a lehető leghatékonyabbá tegyük ezen információk fényében. Minden intézmény kell, hogy vállalja a ráeső felelősségét ebben, és bízok abban, hogy együtt tudunk és együtt fogunk működni ebben. Tovább folytatjuk a harcot, el vagyunk számva arra, hogy gyorsan, hatékony módon minden elemét érintve ennek a kérdéskörnek föllépünk, és minden tagállamot felhívok, csak úgy az Európai Parlamentet, hogy Segítsen bennünket, működjön itt velünk azon intézkedések tekintetében, amelyek most vannak tárgyalásban, és amelyek majd ezeket követik az igen közeli jövőben. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen miniszter a záró gondolatait, és ezzel a vitát képviselőtársaim lezárom. Mielőtt áttérnénk a következő napirendi pontra, két bejelentés.